származó áruk tarifális elbánása. Megadom a szót neki. Elnök asszony. Biztos asszony, a mai vitánknak van egy előtörténete. Az Európai Parlament és az Európai Tanács a múltban két nagyon fontos döntést hozott, amelyek a jelen helyzetbe amely a jelen helyzetben ahhoz vezetett, hogy gyors javaslatot tegyünk. Először is a parlament többsége úgy döntött, hogy Ekvador, amely gazdasági és szociálpolitikája a szegénység leépítéséhez vezetett, és ahol 4000 dollár per fő az éves GDP kapjon európai preferenciát de 2015-ben megszűnik a meglévő preferencia januártól. A tanács és az Európai Parlament többsége is azt mondta, hogy a Kolumbiával és Peruval megtárgyalt szabadkereskedelmi megállapodás, amely eredendően regionális megállapodás volt, és Ekvadorra nem vonatkozott volna, válasz, változom meg, és Korea elnök pedig azt javasolta, hogy a többi andokbeli országokkal együtt az Európai Bizottság igazából csak opcióként lebegtette meg a kereskedelmi preferenciát, és ez sajnos így is lett. Sajnos az a helyzet, hogy a világkereskedelmi keretfeltételek úgy változtak meg, hogy Ecuador egyik legfontosabb kiviteli terméke nagyon kemény feltételekkel állhat meg a piacon, és csak is a Peru és Kolumbiához hasonló egyezmény segíthetne. Nagyon bonyolult a helyzet Ecuadorban, nagyon bonyolult a kormányhelyzet, és nem akarjuk még nehezebb helyzetbe hozni. A jelen javaslattal Ecuador kap egy hidat a kereskedelmi preferenciák lejárása és a regionális megállapodáshoz való csatlakozás között. Én azt javaslom, hogy ne akadályozzuk meg, hogy eh, hidat verjünk az ország számára a két preferenciális lehetőség között. A az ekvadori belpolitikai helyzetről azonban megfeledkeztek azok, akik eh, megírták a tervezetet. Hiszen a tervezetben az szerepel, hogy ez a híd bármikor lebontható, amennyiben Ecuador olyan szabályokat hoz, amelyek károsan érintik az európai termékeket. Tehát az én módosítóim sajnos nem találtak többségre a szakbizottságban. Itt a parlamentben a középtől jobbra állók feladták a parlamentnek azt a jogát, hogy a bizottság felfüggesztési határozata ellen itt vétót nyújtsunk be, és pedig a parlament jogi szolgálatának szakvéleménye ellenére amely itt egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust szükségesnek tartok Én ezt nagy hibának tartom, és remélem, hogy nem lesz belőle precedens. Kedves kolléganők és kollégák, mégis szeretnék eh, önökhöz fordulni, hogy szavazzák meg a rendeletet, és ne okozzanak olyan helyzetet, amely káros lehet Ecuador számára. Köszönöm. Köszönöm, Solc úr. Most működik a mikrofon is. Most ismét átadom Malmström asszonynak a szót. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim. Fontos pillanat ez az EU és Ecuador közötti kapcsolatok szempontjából. 2009-ben félbeszakadtak a tárgyalások, most azonban fontos döntést hozott Ecuador, újra közelni kíván az Európai Unióhoz. Múlt hét pénteken találkoztam az ekvadori kereskedelmi miniszterrel, akik kereskedelmi, elmondta, hogy kereskedelmi megállapodást szeretnének velünk kötni, ez nagyon fontos gazdaságfejlődés szempontjából, ráadásul a kereskedelmet, a gazdaságot is diversifikálni tudják ezáltal. Éppen ezért az előttünk fekvő rendelet a kereskedelmi megállapodást fontos kiegészítő jogszabály, ezzel segíthetjük Ekvadort. Az Európai Parlament gyorsan hoz döntést, amit üdvözlök, Fontos, hogy így Ecuador exportjára ne legyen ez negatív hatással. Az ekvadori export 60%-a, amely az EU-ba irányul, az új rendszer értelmében kereskedelmi kedvezményekben részesül. A kereskedelmi megállapodás életbe lépéséig tartó átmeneti időszakot, a GSP Plus és az új kereskedelmi megállapodás közötti átmeneti időszakot tudjuk át hidalni. Hogyha ezt nem hidalnánk át, akkor januártól jóval nagyobb vámokat kellene az ekvádoriaknak fizetniük, amíg életben nem lép az új kereskedelmi megállapodás, az piacvesztéshez vezetne, amelyet aztán nagyon nehéz helyrehozni. Akár 20%-os vámtarifa növekedés jelentene ezt a tonhal, a rák esetében, és 15%-ot jelentene ez a GSP rendszerhez tartozó termékek esetében. Tudom, hogy sok képviselő számára nagyon fontos a rendelet végrehajtása, főként ami az ekvadori fél illeti, hogy a nemzetközi megállapodásokat, az ILO szabályokat valóban betartják-e. Ez számomra is fontos, ezt fel is vetettem múlt héten a miniszter úrral folytatott találkozom során, tehát megnyugtathatom önöket, hogy árgus szemekkel figyeljük majd azt, hogy mennyire tartják tiszteletben ezeket a szabályokat, majd beszámolunk arról, hogy hogy alakulnak ezek a dolgok. Amennyiben amikor csak kérik, szívesen eljövünk ide önök közé, és beszámolunk arról, hogy mi történt Ecuadorral fenntartott kapcsolatainkban, és hogyan alakul a GSP rendszer eh, utáni időszak gazdasági együttműködésben. Köszönjük biztos asszony az első hozzászóló a politikai frakciók részéről, eh, Santiago Fises Axchela a néppárt nevében másfél percet kap, parancsoljon képviselőtársam. Eh, presidenta, muchas gracias, comisaria. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Tavaly júliusban a tárgyalások Ekvádor és az Európai Unió között sikeresen zárultak a szabadkereskedelmi témában. A néppárt, mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez nagy siker lesz mindkét fél számára, és hát még két-három évig tart, amíg életbe lép. A GPS plusz előnyeit még Ecuador január 1-től nem évezheti. Ez pedig a gazdasági érintetteket mindkét oldalon súlyosan érinti. A rendelettervezet átmeneti intézkedésnek született, hogy leküzdjük ezt a lehetséges hátrányt. Támogatjuk a bizottsági javaslatot, és a legtöbben mellette szavaztak, módosítók nélkül, hogy ne húzzuk tovább a tárgyalási folyamatot. A rendelet kiterjesztése azt jelenteni, hogy mind az exportőrök, mind az importőrök tovább normálisan működhetnének, anélkül, hogy jelentősen több vámot kellene fizetniük, amely mind az ekvádori, mind az európai vállalatok számára rendkívül kedvezőtlen lenne, akiknek Ekvádorban van lányvállalatok. Köszönet Helmut Scholznak, kiváló munkát végzett az előadó. Végezetül pedig szeretném üdvözölni Ekvadort a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások körében. Köszönöm szépen. David Martin a következő, a szociáldemokraták nevében parancsoljon. Köszönöm, én is gratulálok Solc úrnak, fontos munkát végzett. A szabizottságban módosító indítványaikat támogattuk, a plenárison nem kívántuk ezeket újra benyújtani a érdekében, hogy ne lassítsuk a folyamatot. A nem olaj export tekintetében az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partner Ecuadornak, és az ekvadori gazdaságra nagyon komoly hatással lett volna a GSP rendszerből való kiesés, és ezzel az áthidaló megoldással tudjuk az EU és Ecuador közötti kereskedelmet ösztönözni, annak érdekében, hogy mindkét fél élvezhesse a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodás előnyeit. A kölcsönösség, a reciprocitás is megjelenik ebben a megoldásban, tehát az uniós termékek ugyanolyan kedvezményekben részesülnek ott, mint az ekvadori termékek itt. A származási szabályok továbbra is alkalmazandóak, és vannak védzáradókok is, az, amelyek védik az európai termelőket. Szerintem ez mindkét fél számára eh, előnyös megoldás. Köszönöm a bizottságnak és az előadó kollégának a munkáját. Köszönjük, Martin úr. Most pedig megadom a szót Tremószai Beszélsz úrnak másfél percre a liberális frakció nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák, köszönöm szépen a munkát és a jó együttműködést. Üdvözlöm a vitát, és üdvözlöm a holnapi szavazást is. A múlt heti szakbizottsági szavazás után fontos volt, hogy még az év vége előtt szavazzunk a plenárison. Nagyon fontos ez, hiszen nagyon sok rétű tárgyalásokat kellett folytatnunk, hogy jövő évre folytathassuk a szabadkereskedelmet. A szabadkereskedelmi megállapodások ismét a növekedés irányába tolhatják el Európát. És nagyon fontos az export, hogy a gazdaságunk helyreálljon. Az Európai Bizottság számára pedig nagyon fontos, hogy új piacokat nyisson meg, és hogy elmozdítsa azokat a kereskedelmi akadályokat, amelyek az új piacokhoz való jutást megakadályozhatnak. Az előadó módosítói pedig arra céloztak, hogy gyengüljön ez a megállapodást. Tehát én teljes mértékben támogatom az ekvadori áruk preferenciális kezelését, mielőtt a szabadkereskedelmi megállapodás érvénybe lép. Azonban Ekvadornak is ki kell nyitni a piacát az európai termékek iránt. Az oroszországi helyzetet figyelembe véve új potenciális piacokat kell Ázsiában, Közép- és Latin-amerikai országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tremoszai Balszersz úr, a következő felszólaló Ska Keller, a zöldek nevén egy percre. Köszönöm. Szeretném megköszönni az előadónak is. De én nem vagyok annyira boldog, hiszen Solc úr is rámutatott hogy ténylegesen eh, azt látjuk, hogy nem a fejlesztés érdekében van mindig a kereskedelem, hiszen a régi feltételek között eh, a fejlődő országoknak választani kellett volna, hogy vagy feladják az EU-s piacot, vagy pedig kereskedelmi egyezményeket kötnek, amely esetleg nem felel meg fejlesztési agendájuknak. És eh, amelyek nem biztos, hogy jók az országoknak. Mm, tehát azt is mondhatjuk, hogy zsarolásról van szó bizonyos szabadkereskedelmi egyezmények esetében. Ecuador először is csatlakozik majd a Peru-kolumbiai egyezményhez, és ezáltal elveszti az eddig preferenciáit. Most szeretnék megkérni a biztos asszonyt, hogy gondolják át még egyszer ezt a kereskedelmi viszonyt. Pillanatnyilag a jelen javaslata aláássa a kereskedelmi preferenciát. Köszönöm. Most pedig eh, Ramon Haurigei Antonidóka. percet, egy percre. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék mindenkinek gratulálni, aki részt vett ebben a munkában, különösen Solc úrnak. Azt hiszem, hogy mind Európa, mind Ekvádor számára előnyös lesz ez a rendelet. Európa valószínűleg saját maga számára is fontos döntés hoz, mert, mert az Eurolat elnökeként el szeretném mondani azt, hogy minden alkalommal, amikor a latin-amerikaiak az Atlanti óceánon keresztül Európa felé tekintenek, akkor a politikát, a kereskedelmet tartják szem előtt, úgyhogy Európának nagy a felelőssége, mert mindent meg kell tennünk az együttműködés, a támogatás érdekében. Azért vannak olyan országok is, nem kevés, amelyek nem Európa felé tekintenek, hanem más irányból keresik a támogatást. Szerintem ez fontos Európa számára, mert összeköti Ekvádorral. Köszönöm. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ecuador az EU-Kolumbia Peru mm, kereskedelmi megállapodáshoz fog csatlakozni, ugyanakkor két hét múlva a kereskedelmi kedvezmények lejárnak. Éppen ezért ezt az áthidaló megoldást javasló rendelet üdvözlendő, így nem zavarjuk um, ezt a kereskedelmet, Ugyanakkor szeretném felvetni azt, hogy két évvel ezelőtt ez a parlament elfogadott egy eh, állásfoglalást, amelyben az andoki közösség országait, főként Kolumbiát és Perut azt arra kértük, hogy környezetvédelem és az emberi jogok védelme területén vállalásokat tegyenek a megállapodások elfogadása előtt. Ha Ecuadortól ugyanezt várjuk, akkor az fontos üzenet, hogy nem csak vámtarifákról van itt szó, hanem közös fejlesztéspolitikai célokról, az emberi jogokról, a munkavállalói jogokról. Éppen ezért remélem, hogy Ecuador is egy ilyen úti tervet fog készíteni ezek témákra vonatkozóan. Köszönöm. A spontán hozzászóló között csak Kasper úr kért szót egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kolléganők és kollégák! Hálás vagyok az előadónak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy garantálhassuk, hogy Ecuador megtarthatja kereskedelmi preferenciáit, és hogy viszonylag hamar csatlakozhat a szabad kereskedelmi egyezményhez. Szerintem rossz vicc lett volna, hogy egy olyan ország, amely szabad kereskedelmi egyezményt akar velünk kötni, először is büntetést kap, elveszük tőle a kereskedelmi preferenciát, mind azokkal a negatív hatásokkal, amelyeket Solc úr vázolt. És az önök frakcióját is felszólítom, hogyha fejlődést akarunk, akkor nem kell itt tanítóskodnunk, hanem az ország kormányára kell hagyni azt, hogy szeretné-e ezt az megállapodás vagy nem. És ha szeretné, akkor vegyük tiszteletbe, hogy a demokratikus döntés így döntött, és ezt pedig el kell fogadnunk. Éppen ezért köszönöm, hogy szavazhatunk erről még a héten, és örülök, hogy minden európai nép, Peru, Kolumbia és Ecuador is élvezheti majd a megállapodás pozitív hatásait. Köszönöm szépen, Kaspari úr! Most pedig Malmström biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm a vitát. A rendelet elfogadása a megállapodásig tart. Ez egy nagyon fontos köztes lépés, és nagyon fontos jelzés az üzletnek, hogy az Európai Unió stabilitást és az előrejelezhetőséget támogatja a kereskedelem területén, de jelzés Ekvadornak és népének is. Hogy az Európai Unió eltökélt, hogy folytassa a fejlődés irányába vezető utat. A szabadkereskedelmi megállapodás pedig segít majd Ekvadornak, hogy diverzifikálja gazdaságát, és hogy előre haladjon a szegénység elleni harcban. Úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyvet valamikor jövőre kapják meg, tehát szeretném megköszönni még egyszer a munkát Solc úrnak, szeretném megköszönni, hogy ilyen gyorsan foglalkoztak ezzel az ügyjel. Biztos vagyok abban, hogy az önök aggájaira is választ ad ez. Az biztos kell asszony, hogy segíthet a szavaskereskedelmi egyezmény, hogy bevigyen bizonyos országokat a kereskedelmi közösségbe. Nyilvánvalóan prioritásaink közé tartozik ez. És a bizottság pedig ezt ma mutatta be a bizottság 2015-ös munkaprogramjában, hiszen a kereskedelem politikában ez az elem markánsan jelen lesz. És a parlament tagjaival és a tanácsal is megbeszéljük ezt, és jövő év végéig elkészül ez a stratégiánk is. És elnök asszony, most boldog karácsony kívánok önnek és a parlamenti képviselőknek. Szeretném megköszönni az eddigi együttműködést, és várom a jövő évi együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Még nem teljesen zártuk le a vitát, de attól még köszönöm. Ismét átadom Helmut Scholznak a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kollégák. Köszönöm a vitát. Nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk itt az Európai Parlamentben az Ecuadorral történő kereskedelmet. És mindig megvan a demokratikus legitimáció. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a kereskedelmi kapcsolatoknak különösen tisztességesnek kell lenni. A jövő éppen a ratifikációs folyamat során nagyon pontosan átvizsgáljuk majd a megállapodást. Főleg, hogy milyen hatása van a foglalkoztatásra, az életminőségre, a környezetre, de általánosságban a stabilitásra és az egész Andok térségre. És eh, Kasperi úr, ez pedig lehet mérce is. Éppen ezért a bizottság eh, ne avatkozzon be a régió országainak politikájába, hiszen olyan politikát eh, választottak, amely szembe megy a neoliberális krédóval és lehetőséget kapnak, hogy a lakosságuk helyzetét javítsák. Előadóként nagyon pontosan figyelemmel követem majd, hogy Ecuador majd mit tesz, és amennyiben Ecuador szükségesnek tartja, akkor akár alkotmányát is megváltoztathatja, hogy az európai cégeknek lehetővé tegye, hogy részt vegyen az ottani közbeszerzési eljárásokon is. a felek szeretnék eh, garantálni, hogy a Peru-kolumbiai szabadkereskedelmi megállapodás nem fogja Ecuador helyzetét negatívan befolyásolni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm, Solc úr, és én is boldog karácsonyt kívánok, és remélem, hogy eh, biztos asszony élvezheti majd a szünidőt.